Der Präsident! Az elnök. Frau oh, Ratti. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Kérem szépen, üljenek le. A július 5-én félbeszakított ülésrendet újra megnyitottnak nyilvánítom. A jegyzőkönyv a július 5 és az ott elfogadott szövegeket körbeadtuk. Van-e valakinek fenntartása, hozzászólása? Úgy látom, nincs. Akkor